Navracics urat üdvözlöm az elnökség tagjaként. Ennyi volt a magyarázat. Köszönöm, most a szavazatok magyarázata következik. Mr. Lambronidis. Lambronidis úr ügyrendi kérdésben. Kérés kap szót. Elnök úr, csak hogy világosá tegyük, az, amit az emént kifejtett, hogy alelnöki szavazás ügyében lehetetlen, hogy ne, valaki ne kapjon minősített többséget, mert csak mellette lehet szavazni, és minden egyéb tartaszkodásként érvényesül, és a tartozkodók nem számítanak bele a számadatba, akkor mindenképpen összejön a minősített többség. Ezt állította ön? Ezt fejtette ki? As you recall, Mr. Lambrinidis, at the beginning... Lambrinidis úr, ha emlékszik rá, az ülés elején három szavazás volt, a parlament felállása ö, kezdetén három szavazás volt, hogy megválasszuk az alelnököket. Akkor azt az eljárást követtük. Most csak egy jelölt volt, és mivel több mint 168 szavazatot kapott, többet kapott, mint a minősített többség, tehát ezért megválasztottuk. Így aztán. Ez az eljárás ugyan kicsit szokatlan, de a szabályoknak megfelelő. Igen, Göbbesz, Göbbesz úr, ön is szeretne hozzászólni? Monsieur le, Monsieur le Président, vous avez... Elnök úr, talán követtük a szabályokat valóban, de amikor 334-en szavaztak mellette, és hozzáadjuk a tartózkodást is, ami 287 volt, és az ellene szavazókat is, akkor 789 a végeredmény. Ez azt jelenti, hogy többen szavaztak, mint ahány tagja van a háznak. Így aztán ez úgy néz ki, mint a korzikai választások számlálása lassan, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nem érvényes, és meg kell ismételnünk. Nos, a magyarázat. Göbbelsz úr. Göbbelsz úr. Göbbelsz úr. A válasz a kérdésére az, hogy félreértés volt. Több képviselő nem értette, hogy az abszolút többség úgy jelent meg a képernyőn, mint hogyha számszerű eredmény lett volna, holott nem az volt, hanem csak az abszolút többség. Nem kell hozzáadni a szavazatok számához ezeket. Tehát Tőkés úr 334 szavazatot kapott, ez több, mint a minősített többség, ezért megválasztásra került. Nagyon világos, hogy a 168-as szám nem 168 szavazatot jelentett, hanem a küszöbértéket jelölte csak meg. Tehát nem szavazott számot jelentett, hanem a küszöbértéket. Félreértették, elnézést. Uh, elnök úr, nem szeretnék belemenni a részletekbe, csak szeretném emlékeztetni arra, hogy az elnök, a parlament elnöke úgy tájékoztatott minket, hogy azok, akik tartózkodnak, és azok, akik ellene szavaznak, ugyanabba a kategóriába kerülnek. Ez természetesen egy félrevezető bejelentés, de mivel az ülés levezetője tette, ezt tekinthetjük érvényesnek, így aztán úgy gondolom, hogy meg kell ismételnünk a szavazást, hiszen az önmagyarázata ezt jelzi. Meg vagyok győződve a felől, hogyha újra szavaznánk, ugyanaz eredmény jönne létre. Azt hiszem mindenki értette, hogy a normális elektronikai szavazás alapján a gombok ugyanazt jelentik, az eredmény világos volt. Ami nem volt világos, az, hogy a képernyőn szerepelt a 168-as szám, ami egyeseket félrevezetett, de ha félreértették, az elnök és jó magam is elmondtuk, majd az elnök úr is kifejti még egyszer, ha elnökölni fog. Szeneszon asszony, ügyrendi kérdésben kér szót? Mrs. Sanderson, you have the floor. Öné a szó. Yes, you have the floor. Nazywam się Senyszyn. Köszönöm szépen. Elnök úr, attól tartok, hogy a magyarázatok teljes mértékben elfogadhatatlanok. Hiszen ön azt mondta, hogy az ellene való szavazás és a tartózkodás ugyanazt jelenti gyakorlatban akkor nem tudom, hogy ilyen esetben mit jelent azt, hogy minősített többség. Akik mellette szavaztak, azokat versenyeztetjük az ellene szavazókkal és a tartózkodókkal. Tehát akkor nem tisztáztuk, hogy pontosan hányan szavaztak, mivel. Mivel 334 mellette 287-en tartózkodtak, és voltak ellene való szavazatok is. Ezek voltak azok az adatok, amit Buzek elnök bejelentett. Ez természetesen azt eredményezi, hogy a végösszeg 789. Hát akkor az ember nem érti már, hogy a szavazatoknak melyik része az, ami nem számít. Szerintem ez elfogadhatatlan így. Mert természetesen így szabjuk meg az egyes tagállamok által leadott szavazatokat is, és most nem tudom, most egyszerre a plusz szavazatok és a tartózkodások egymás ellenében jelennek meg, pedig nem ez a szavazás menete, úgyhogy ha bármi kérdés felmerül, akkor meg kell ismételni a szavazást. No, akkor ezeket lejegyeztem. Sinclair, Gös, David képviselő kapnak szót. Kérem, rövidre fogja mindenki, Sinclair úr az első lehetőség. Is this one? Yeah, Működik? Köszönöm. Két ügyrendi kérdésben szólalnék föl. Egyrészt az alelnöki választás. Ez semmiképpen se lehet eh, biztonságos szavazatnak tekinteni. Félrevezettek a magyarázatban előtte bennünket nem tudtuk, hogy semlegesen szavazunk-e, vagy negatívan, úgyhogy szeretnénk ügyrendi kérdést kérni, papíralapú vagy világos szavazást kérni, újra szavazást, ahol megjelennek az eredmények. Azok, akik kritikusan fordulnak az Európai Parlament felé, köszönjük ezt a lehetőséget, még jobban tudjuk bírálni az intézményt. A második pedig az, hogy nem engedték meg, hogy a Trump policy jelentés kapcsán magy- szavazat magyarázattal éljek. Ez az átláthatósággal kapcsolatos népszerinti szavazás volt, én ellene szavaztam, nem adták meg a lehetőséget, hogy kifejtsem álláspontomat. Ugyanakkor szavazóim azt látják, hogy az átláthatóság ellen szavaztam, így tűnik a dolog, hogyha nem tudom kifejteni az álláspontomat. Ezért kérem, hogy magyarázattal élhessek utólag. On the first point, um... Ami az első megjegyzést illeti. Itt voltak a segítők, itt volt a parlament elnöke is. Hogyha kérdésesé válik a hozzáállásuk, az eljárásuk, kivizsgáljuk. Ezen kívül nem lehet szavazatmagyarázattal élni az egyszerűsített eljárásban, de benyújthatja írásban. Gölnis úr! Monsieur le Président, j'ai bien entendu et j'ai fait très attention. hallottam, hogy a 187 vagy a 180, 168 képviselő jelentette a küszöböt, ez volt a minősített többség. Ez azonban elég hihetetlenek hangzik, mert ha valóban így van, akkor a küszöbérték fele annyi, mint ahányan a küldött, a jelölt mellett szavaztak. Így aztán nyilvánvaló, hogy minden alkalommal megszületik majd a minősített többség. Ez az első alkalom, amikor azt hallom itt a parlament, hogy a 168 szavazat minősített többségnek számít. Talán rosszul értettem, amit mondott. De úgy érzem, hogy ez az eljárás igen abszurd. talán megfelelő lehet ez az eljárás olyan esetekben, amikor több mint egy jelölt van, de az alelnök megválasztásához ez nem megfelelő. Elnök, a 168-as számot a számítógép számította ki az igennel szavazók számának alapján. Nem igazán vagyok matek vizsgázós típus, úgyhogy ezt most itt abba hagynám. Köszönöm, elnök úr. Pontosan ezzel a ponttal kapcsolatban kivételesen egyetértek Göln és úrra, remélem értem először és utoljára. Értek vele egyet. De tény, hogy 621 leadott szavazattal a többség legalábbis, legalább 311 kéne legyen. Örülök az eredménynek, mert 334 voksot kapott a jelöltünk, úgyhogy mindenképpen megválasztották, de kérem, hogy tegyék, tegyék helyre ezt a számítógépes programot, mert matematikai szempontból semmiképpen sem jól működik. Rendben, Güter úr, önél szó. Stimmung. Igen, a szavazásnál nem tudtam először nemmel szavazni, hanem csak úgy tudtam szavazni, hogy először az igen gombot kellett megnyomnom, majd átugrani a tartózkodásra, úgyhogy nem is értem, ellenőrizzék, hogy a gépek hogy működtek itt. És ez nem csak velem történt meg, több kollégával is. Nem tudtunk rányomni arra gombra, hogy tartózkodok, vagy nem, hanem először az igennel kellett szavaznunk, és úgy ugorhattunk át. Úgyhogy el kell, hogy mondjam, hogy ez egy igen kalandos szavazás volt, úgyhogy kérem, ellenőrizzék, hogyan számoltak össze a szavazatokat. Something tells me we'll never use system again. We'll use a legközelebb nem fogjuk ezt a rendszert használni, hanem papírra szavazunk. Eller úr? I would suggest... Én azt javasolnám, akik itt maradtak, hogy ne vitázzunk erről. Nyilvánvaló, hogy 621-en szavaztak. Az alelnök 364 plusz szavazatot kapott. Ez elég, ez többség. Haladjunk tovább hogyha 27 országban most nézik, a tévénézők hallgatják, akkor ne, látják, hogy nem arról beszélünk, ami fontos, nem a munkanélküliségről, ne pocsékoljuk erre az időnket. Én tisztelem önt, tiszteletben tartom a magyarázatát, a lelnök úr, tiszteletben tartom a parlament elnökének magyarázatát, haladjunk tovább, foglalkozunk fontos dolgokkal. Thank, thank you. Köszönöm szépen, Kalán úr. Mendels úr. Mr. Manders, you have the floor. Manders úr. Dank u wel, voorzitter. Uh, wellicht is het idee dat wil ik ook... Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy azt javasoljam, hogy azok a magyarázatok, amelyek világosan kifejtésre kerültek, e-mailen jussanak el mindenkihez. Mert az átlátozóságról, a demokráciáról oly sokat beszélünk, most meg mindenki elrohan, mielőtt tisztáztuk volna ezt a fontos kérdést. E-mailezzük el, tehát mindenkinek a magyarázatot. Nyilván megteszem ezt a javaslatot a parlament elnökének. Még ketten kapnak szót, aztán vége. Tain asszony. Ja. Sehr vicepresident. Tisztelt alelnök úr! Én úgy gondolom, hogy a plenáris ülések nyilvánosak, és most nagyon rossz benyomást tettünk az állampolgárokra. Én azt szeretném, hogy a parlament weboldalán nyilvános magyarázatot fűzzenek az eredményhez, mert a 128 nem lehetett a küszöb, hogyha 621-en szavaztak, hogyha jól értelmezem a szabályokat, akkor 310 lehetne a küszöb. Ha én se értem jól, legalább a weboldalon tegyék közé a magyarázatot, hogy minden állampolgár, minden néző, hallgató ezt a szörnyű benyomást, amit kapott, ezt korrigálhassa. Köszönöm. Köszönöm ezt a megfigyelését. Temsila asszony az utolsó hozzászóló ma délelőtt. Panie przewodniczący, jednak dla mnie sprawa... A helyzet egyáltalán nem világos. 334 igen szavazatot kapott Tőkés úr, és 200 valahány nem szavazott, akkor mi a helyzet a tartózkodókkal? Hova számítanak azok? Várjunk. Megadtam Dansila asszonynak a szót. Ön már beszélt, úgyhogy most nem adtam meg a szót. Igen, folytatnám, amit mondottam. Tehát mindenkit meg... Mindannyian meg kell győződjünk a felől, hogy ez a szavazás a rend szerint ö, folyt le, és erről minden állampolgárt is meg kell győznünk. Sajnos ez a, ezt a következést le kell vonnunk, hogy ezt utólag tisztáznunk kell. Köszönöm, itt húztam meg a vonalat mert hogy evidelni is kell valamikor nekünk. A szavazat magyarázatok sorra következik. Kelly úr szavazatára vonatkozóan Keleher úr kap szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy nagy megelégedésemre szolgált a javaslat elfogadása, hiszen a nemzetközi alap Írországért nagyon fontos. Természetesen az EU az egyik fő hozzájáruló a támogatáshoz. A London és a Dublini kormányok hozták létre a gazdaság és szociális fejlődés előfejlesztésére, és tagja a 12 ország. Nagyon fontosak, hogy több mint két milliárd eurót kaptunk támogatásul hogyha a szorzót figyelembe vesszük, elmondhatjuk, én egy határrégióból származom, őket képviselem, és hogyha jól értem a szabályt, amit az Írországért Nemzetközi Alap szabott meg, és a szerepet több mint 40 ezer munkát hoztak létre, több mint 16 ezer pedig közvetett módon az alap segítségével alkalmazási lehetőségeket teremtett a gazdaságilag hátrányos területeken. Az Írországért nemzetközi alapszerepe nagyon fontos, és azt gondolom, elnök úr, hogy figyelembe kell venni, hogy meghosszabbítsuk ezt a tiszteletre méltó programot. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Kubau Baradanka asszonyé a szó. Egy persze. Gracias, president. Köszönöm, elnök úr. Ezen kezdeményezés mellett szavaztam, mert támogatom a célkitűzést, azt, hogy az azt, hogy az északír területen a békét támogassuk. Nagyon fontos az, hogy a megosztott közösségek közötti kommunikációt mindenképpen támogassuk, illetve az e, emberi jogokat is. Baszkföldön még mindig valóság a terrorizmus. Azt szeretném, hogyha az ETA meghallgatná a baszk nép aggódó kiált, kiáltását, és letenné a fegyvert. Mindenképpen el kell érni azt, hogy megszülessen a hosszantartó béke, és arra kérem az Európai Uniót, hogy segítsen abban, hogy Baszkföldön segítse a megbékélést, illetve a hosszú távú békét erre. Nagyon nagy szükség van. Köszönöm, Helen úr. Köszönöm, elnök úr. Egyetlen ország sem kapott, szenvedte úgy meg a bailoutokat, mint hazám, illetve az írek, az ír pénzügyminiszter Brian Dalehan kiváló döntéseket hozott. Minden ír tisztségviselő a miniszterelnöktől a legalacsonyabb szintűig is ö, megszenvedték a jövedelmeik csökkentésében ezeket. Ma, manapság pedig nem hozunk ilyen fájdalmas döntéseket, csak költ, költekezünk tovább, és még ennél rosszabb az, hogy fel, Görögországot is ki kell mentsük, ebből is részt kell vennünk, és nem csak erről van szó, hanem azt is látni kell, hogy Írország főre jutó szinten nagyobbat fizet ebbe a közösben, mint a legtöbb eurozóna ország. Minden ortodox közgazdász azt mondja, egyfélét mond, hogy le kell értékelnie a valutáját minden országnak, hogy időt nyerjen a helyreállításhoz. Dél-Európa hosszú évek óta ugyanazt a politikát követi, hibás politikát csak azért, hogy megmentsen néhány fejet, néhány arcot, a legdrágább fejeket, méghozzá a legköltségesebbeket. Köszönöm. Nikolzon úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akartam ugyan hozzáfűzni magyarázatot a szavazáshoz, de a rapportőr csak Paisley úrra és Adams úrra utalt, mint az észak-írországi béke megteremtőire. Nos, Dr. Paisley sok mindent hozhatott, de nem dékét. Nagyon sok ember tette ezt, sok más ember. John Hume volt az, aki elérte a békét, és remélem, hogy a tevő utána néz a tényeknek. Hogy tisztázzam? Én mellette szavaztam ma. Azért, mert úgy gondolom, hogy támogatásra van szükségünk annak érdekében, hogy fenntartsuk azt, amit elértünk együtt. És semmi garancia nincs arra, hogy a béke folytatódik. Nemrég láttuk, hogy mind a két, ország, mind a két oldalról megpróbálják aláásni ezt a békét. Elnök? Köszönöm. Perszki úr kért szót, megkapja. Köszönöm szépen, elnök úr. A 334 képviselő egyike voltam, akik támogatták tőkés lelkész úr jelölését az alelnöki posztra, és újságíróként is szolidaritásomról kell biztosítsam, mert emlékszem arra az időre, amikor hősiesen fellépett Temesvárott a Ceausescu rendszer ellen, emlékszem azokra a napokra, és ez javára irandó Tőkés Lászlónak. Nagy sajnálatos az, hogy technikai problémák adódtak a szavazatszámlálás körül. És utólagosan ez ellenmondásokat keltett a házban. Szerintem nem szabadna megengedni, hogy árnyékot vessen, bár ez a technikai probléma Tőkés László alelnöki megválasztására. Ha bármilyen kétség merülne fel, akkor akár újra lehetne tartani a választást. Annak érdekében, hogy semmilyen árnyék ne vetüljön Tőkés László megválasztásának helytálló voltára. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Csak kevesen vagyunk, így magunk között vagyunk, úgyhogy néhány saját megjegyzéssel élnék. A Ceausescu rezsim leesé, vagy elesése után nagyon nagy tisztelettel adóztam Tőkés úrnak. Örülök annak, hogy alelnöke lesz az Európai Parlamentnek, és sajnálatosnak tartom azt, hogy zavar alakult ki a szavazással kapcsolatban. Következik a Marinescu jelentés szavazatmagyarázatot. Zi úr kíván szavazatmagyarázattal élni. Tessék! Tisztelt kollégák! Én a Marinescu jelentést támogattam, és szeretnék köszönetet mondani Marinescu úrnak. Úgy vélem azt, úgy vélem, hogy ö, mindenképpen fontos a vasúti hálózatot megerősíteni, ez segíti a versenyképességet, és jót tesz az európai vállalatoknak is. Ugyanakkor Örülnék annak, hogyha első olvasatban megváltoztatná néhány dolgot a jelentéstevő. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A Márti jelentésről fogunk most beszélni. Hán óra. Elnök úr, amikor elkezdtük a szavazást ma, olyan eljárással találkoztunk, amit eddig sosem láttunk. Amikor is csak igen szavazatokat jel- jel- jelöltek. Csak időkérdése, hogy ezt az eljárást kövesse a, népszavazások népszavazásos során is az Európai Unió az alkotmányügy, a Lisszaboni szerződést, ezeket újra és újra elutasították a franciák, 62%-a a hollandoknak, 53%-a az íreknek. Aztán minden alkalommal az lett az eredmény, hogy tovább vitték a dolgot, független attól, hogy milyen ellenkezés volt érezhető. Tehát megint csak igennel lehetett szavazni, függetlenül a, a kritikáktól. Úgy tűnik, hogy most ez egy szabályá változott ez az eljárás, e házon belül is, ahol is nem lehet az ellentmondást hangoztatni. Akkor a nemek melyik részét nem értik? Elnök, köszönöm, Kamál úr egy percben. Thank, thank you very much. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Ha megnézzük ezt a jelentést, a Lisszaboni szerződéshez való igazítás kérdésében, azt láthatjuk, hogy a képviselők nagy része nem is ismerne a Lisszaboni szerződést, hogy ennek milyen hatása lesz a lakosok, a választók minden nap életére. Nézzük például Görögország, a görög kimentő csomagot. A tanácsban a 122-es cikkét vitatják a Lisszaboni szerződésnek, melynek célja, hogy a szolidaritást megvalósítsa abban az esetben, hogyha egy tagállam nehéz helyzetbe kerül, energetikai szempontból, avagy hogyha természeti katasztrófa következményeként segítségre szorul egy tagállam. Most viszont arra használjuk, hogy egy olyan tagállamot haszn- segítünk ki, függetlenül attól, hogy az eurozóna tagja vagy nem, aki saját hibájából bajba került. Tehát nem kivételes eseményekről van szó, hanem a tagállam saját hibájáról. Világosan kell elmondani a választóknak azt, hogy mit jelent a Lisszaboni szerződés, és mit jelent az, hogy az adófizetők pénzéből kisegítünk egy tagállamot. Köszönöm, Golnis úr következik. Köszönöm, elnök úr. Mi a külön, attól különleges ez a, ez a parlament, és attól zseniális, hogy úgy alakítja a szabályait, ahogy épp akarja, hogy minket, uh, untermenseket, úgymond a, a, a frakciókhoz nem tartozókat büntessen, illetve Ugye kimondja 24 szabály is, hogy a, a független tagok is jelölhetnek képviselőt. Aztán ön pedig, ha megengedi el, egyik leghülyébb kijelentést hallottam öntől, amikor azzal magyarázta a függetlenek értékelését, hogy ön nem ért velem egyet politikai irányultságomat illetően, ennek ellenére elárulta a parlament tett, illetve a független képviselők jogait. Ez megengedhetetlen a demokráciában. A független képviselők igenis jelölhetnek. Ennek figyelembe nem vétele elképesztő. Ez emlékeztet nekem Corbett képviselő társam javas, legutóbbi javaslatára, aki szerencsére eltűnt soraimból, mert hogy választási vereséget szenvedett. Köszönöm. Jó, most hallottam, hogy mit gondol arról, hogy milyen volt, amikor független képviselő voltam. Köszönöm szépen, elnök úr. A 86-os cikk a Martin jelentésben azt mondja, hogy a hogy a függetlenek közé, hogy ki tartozhat, azt nem a függetlenek jelölik ki, hanem a parlament elnöke. Nem értem, mi a probléma. Hogyha a parlament elnökét választjuk meg, ott sincs konszenzus, eh, pontosan ezért tartunk választásokat, demokratikus választásokat. Így például a függetlenek képviselőjét valahogy képviselni kell, és hát mi a legjobb módja ennek? az, hogyha szavazást tartunk. Most egy olyan helyzetben vagyunk, amikor az Európai Parlament kicsit nevetségesé teszi magát, az Európai Parlament elnöke dönti el, hogy ki az ellenzék, vagy ki nem. Most én nem értem, ez személyes szimpátia alapján történik. Aki tetszik neki, a függetlenek közül, vagy milyen kritériumok alapján dönti el a parlament elnöke, hogy ki képviseli a független képviselőket. Szeretnék egy nyilatkozatot hallani a parlament elnökétől, de sajnos ez nem lehetséges. Thank you. Köszönöm. Paska képviselő. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Pri všetkej úcte Köszönöm szépen. Minden tiszteletem a parlamenté, de amikor arról beszéltünk, hogy az eljárási szabályzatot hogyan igazítjuk a Lisszaboni szerződéshez, akkor arról nem beszéltünk, az eljárást hogyan kéne megváltoztatni. Ez, erről van szó, erről a szavazati módszerről, amelyet használtunk Tőkés László megválasztásánál is. Kérem, hogy figyeljünk oda azok véleményére is, akik úgy érzik, hogy nem megfelelően szavaz, számolták szavazataikat. Térjünk erre vissza. Több képviselő nek nem volt lehetősége arra, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jól számolták, számlálták-e a szavazataikat. Azt kérem, hogy térjünk vissza erre a szavazásra, ismételjük meg a szavazást, hogy elkerüljük a félreértéseket. Köszönöm. Elnök. Most pedig Zsefzseszka jelentésre vonatkozó magyarázat, Hennen úr. Elnök úr. A görögországi rák áttételeket mutat, a mediterrán egészét megfertőzte, Spanyolországot is menteni kell, és Van Rompuy úr bevallotta őszintén, hogy ez 150, 750 milliárd euró félre tételét tette, és ez sem lesz elégséges. Ahogy a tumor terjed, ahelyett, hogy amputálnánk, egy hosszú kemoterápiát írunk fel, ami nagyon drága, nagyon fájdalmas, és eredményesen sem bizonyos. Tehát a Van Rompuy által, úrnak által keres, ö, gazdasági irányításnak nevezett dolog, mert tovább, ami a adó ö, normalizálást jelenti, adóharmonizálást, egy csomó olyan dolgot, amely révén igyekeznek átemelni pénzeket, annak érdekében, hogy a projektet életben tartsák. Miközben a legegyszerűbb volna az, hogy elnézést kérnénk az adófizetőktől az eddigi költségekért, és erőteljes ösztönzést adnánk arra, hogy értékeljék le ezeket a valutákat, és alakítsuk át a piacot. Milyen magas árat fizetetünk meg az állampolgárainkkal annak érdekében, hogy halálos beteget mentegessünk? Right. It Rendben, legalább rémelt a hozzászólása. Akkor a Cashman jelentés következik. Mastella úr, önél szó. In occasione del vertice a 2000, 2000-es csúcsal kapcsolatban a tagállamok megújították a 2015-ig tartó célkitűzéseket, a szegénység elleni harc, a környezetvédelem a fejlődő országokban. Úgy véljük, hogy Európának a, Európának a szerepe az, hogy irányítsa ezt a folyamatot, hiszen mi vagyunk a legnagyobb segélyezők világszinten. Európa fellépése nagyon nagyban hozzájárult a fejlődő országok szenvedéséhez. Még nagyon sok tennivaló van, nagyon sok tagállamnak ö, valamit tennie kéne, tehát saját költségvetésből kéne a fejlődő országokat támogatni. Szerintem föl kéne tárni azt, hogy milyen innovatív finanszírozási megoldásokat lehet tenni, és komolyan kell venni a politikai ígéreteket, amiket 2000-ben tettük. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az összes partnernek meg kell újítani politikai célkütőzését, koherens fejlesztési politikát kell végrehajtani, illetve az élelmezéshez való jogot is komolyan kell venni. Ez egy nagyon komoly kihívás, vegyük ezt komolyan. Köszönöm. Köszönöm, Zalfánó képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a Kesmen jelentés mellett szavaztam, mert úgy gondolom, hogy a parlament felelőssége, illetve az európai intézmények felelőssége az, hogy a kevésbé fejlett országokban élő személyeket támogassuk, különösképpen a, az afrikaiakra gondolok. Nyolc célkütőzést szabtunk ki annak idején, ezeket nem értük el. A millenniumi fejlesztési célokat különböző számarányok alapján szabtuk meg, ezt nem tudtuk elérni, és kérem, hogy figyeljünk oda azon személyekre, akik nem tudnak méltó módon élni. Azt szeretném, hogyha az Európai Unió jobban odafigyelne a fejlesztési forrásokra. Azt gondolom, hogy a szolidaritási program kulcsa az, hogy mi hogyan bánunk ezekkel a forrásokkal, és kérem, hogy ne emberi sorsokkal, életekkel fizessünk. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a tolmácsoknak is, hogy itt maradtak. ezen ezennel berekeztem az ülést három óráig.